kollégás! Jó napot kívánok, kollégák! Megnyitatnak, nyilvánítom az ülést. Van egy bejelenteni valóm. Pirillo úrnak egy percre megadom a szót. Mikrofon nélkül. Elnök úr, San, de, ö, október 18-án egy ö, hatalmas károkat okozó ö, katasztrófa történt Kalábriában, ahol is például a vízkészletek, a hatóságok, a telefonrendszerek minden kárt szenvedett, és számos családnak el kellett hagyni a otthonát, valamint az iskolák is zárva maradtak. Kalabriában már hosszú ideje előfordulnak hasonló epizódok, talán az éghajlatváltozáshoz köthetőek ezek tehát nem sokára kérdetik majd a természeti katasztrófa helyzetet, és reméljük, hogy az európai szolidaritási alapokhoz hozzá tudnak férni az érintettek. Szeretném kifejezni szolidaritásomat, remélem, hogy ezt az Európai Parlament is velem együtt megteszi valamennyi érintetnek, akik elszenvedték a károkat. Köszönöm, elnök. Természetesen tudomásul vesszük ezt a bejelentést és kifejezzük szolidaritásunkat és nyugtalanságunkat ezen természeti katasztrófa miatt, amely Kalabriát sújtotta. Természetesen az egész Európai Parlament szolidaritásáról tesz tanúbizonyságot azoknak, akik Olaszország Európa ezen gyönyörű régiójában árvizeket szenvednek el. Kezdődjék tehát a mai napirend. A bizottság nyilatkozata a végrehajtott reformok és fejlesztések a Moldovai Köztársaságban címmel. A téma bemutatása céljából az Európai Bizottság nevében megadom a szót Füle biztos úrnak. Tessék, biztos úr, a szó. Good morning, Mr. Chairman. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Amikor az Európai Unió és Moldova kapcsolatait vizsgáljuk, ellentmondásosnak tekintjük, de azért fantasztikus idő alatt jó eredményeket értünk el. Azonban